Colleagues, mesdames, messieurs. És kollégák, hölgyeim és uraim, megnyitom az ülésünket. Kérem, eh, szeretnék egy kis csendet kérni, foglaljanak helyet. Kezdjük meg a munkánkat. Elnézést kérek a kis eh, késésért, elhúzódott a koordinátorok ülése. A költségvetési bizottság ülése azonban rövid lesz, rövidebb lesz, mert a szavazások egy része az elnökök értekezlete által ma reggel hozott döntések értelmében eltűnik, majd ezekre nem kerül sor. Napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei megtalálhatóak a Kobu News-ban ezekkel Megosztanám önökkel a következő információt két delegált aktussal kapcsolatban. Angolul folytatom. A Private Partnership Public, public. Private, private, private Public Partnership Bodies, tehát PPP e, szervezetek és EU ügynökségek vonatkozóan az Európai Bizottság tájékoztatott bennünket. Két hónapon belül a delegált aktus ellen felmehetjük a szavunkat, azonban módosít a benyújtására nincsen lehetőség. A kérem október 25-ig napvégéig jelezik a titkárság felé, hogyha ellenvetésük van ezen delegált aktusokkal kapcsolatban, amelyeket, ha minden igaz, megkaptak a nagyra becsült kollégák. A pénzügyi rendelet 210-es cikke értelmében két hónapos a felülvizsgálati határidő, a akkortól számítva, amikor a delegált aktus minden hivatalos nyelven e, megérkezett ebben az esetben 2013. október 1-től indul a két hónap, ez két hón, további hónappal meghosszabbodhat a tanács vagy a parlament kezdeményezésére. A szakbizottságban csak rövid határidőkkel dolgozhatunk, hiszen úgy tudunk csak érdemben tárgyalni azzal kapcsolatban, hogyha valakinek e, ellenvetése van, hiszen egy állásfoglalás indítvány keretében lehet hivatalosan ellenvetésünket e, formába önteni. Rövid tehát a határidő, még egyszer mondom, október 25-e a határidő. Il n'y a pas de... Hármas pont. Az előző ülés jegyzőkönyve még nem elérhető, úgyhogy erről nem kell beszélnünk, akkor mi a következő? Nem, nem, nem, bocsánat, még van még egy bejelenteni valóm. Az előadó kérésére a Ivailo Kalfin jelentése, az Európai Beruházási Bank külső tevékenységéről nem bocsátjuk ezt ma szavazásra, hanem majd a következő ülésünkön tűzzük ezt napirendre. amelyre végül november 5-én kerül majd sor. Talán emlékeznek, hogy ez egy rendes ülésként szerepelt az évelején, aztán pár héttel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy törüljük ezt az ülést. Ugyanakkor a tegnap óta történtek e, tükrében a koordinátorok úgy döntöttek, hogy újra mégiscsak lesz ülés november 5-én. Ezt mindenki szépen karcolja be a naptárába, hogy november 5-én e, nagyon fontos szavazásra kerül sor szakbizottságunk ülésén. Lássuk a mai délután legfontosabb napirendi pontját. 2013-as módosító költségvetés kérdése és a tegnapi háromoldalú egyeztetés eredménye. Tegnap egy háromoldalú megbeszélésre került sor a 2014-es költségvetés tervezettel kapcsolatban. A 2013-as módosító költségvetés és a többes pénzügyi keret egy csomagban került napirendre. Nem jutottunk dűlőre, nem zárult le tehát sikere a háromoldalú egyeztetés. Ugy, ugyanis még komoly, megoldandó problémák vannak, főként az MFF-fel kapcsolatban. Eltérnek a az álláspontok a jövő évi költségvetés kapcsolatban is, de hát ez ezen a ponton általában így szokott lenni. A hét elején a Koreper a 8-as módosító költségvetést eh, elfogadta. Ez a eh, híres 3,9 milliárd euró, amelyre azért van szükség, hogy a 2013-as kifizetésekre meglegyen a pénz, és ami a a 2013-as plafont meghaladja. 3,9 milliárdos bizottsági javaslatot elfogadta a Koraper. A rossz hír az, hogy egy megjegyzést is fűzött ehhez. Egyszerre a preambulum bekezdésben, illetve egy, új, egy másik bekezdésben, amely e, utal a arra, hogy a parlament a módosító költségvetéshez kapcsolja az MFF-et. A tanácsnak nem állt módjában megküldeni nekem azt a szöveget, ami a Koreperben megszületett. Tehát a Koreper munkájának gyümölcsét nem tálalták fel. Ezt gondolom a koordinátorok is így érezték, ezt felháborítónak tartom. költségvet, vagy az van, hogy a költségvetés csak a számokról szól, és akkor minden megjegyzés, kommentár, amit a Koreper, a miniszterek tanácsa, vagy az Európai Parlament tesz, jogilag fabatkát sem ér, ez politikai értékel bír, csak, és hogyha ez így van, akkor kit érdekel? Annyit kommentár fűz hozzá a tanács, amennyit csak akar, hisz ez mit sem ér. Jogi értékkel nem bír. Vagy az a helyzet, ez a másik lehetőség, hogy a számok mellett eh, nem csak számokról beszélünk, hanem eh, irodalmi értékkel is bír ez, tehát a betűnek, nem csak a számoknak van jelentése és értéke, aminek ráadásul jogi következmény, amelyek jogi, jogi következménnyel is bírnak. Ha ez így van, akkor viszont meg kell kapnunk ezt a szöveget, hogyha egy jogi alapot, egy eh, irányelvtervezetet, egy rendelettervezetet fogadunk el, akkor a, eh, mindig megkapjuk itt a parlamenti képviselőként a koreper szövegét. Most nem áll rendelkezésünkre ilyen szöveg. De a tanács részéről egy politikai kapcsolatot eh, állapítottak meg a két téma között, a parlament mindig is azt mondta, és mi is ezt képviseltük, amióta elfogadtuk a július 3-ai állásfoglalást nyári szünet előtt, és minden ülésen, minden magán jellegű nyilvános szakbizottsági kétoldalú, trialógus megbeszélésen, és ezt képviseltük. Az MFF-ről szóló megállapodás egy, egy blokkot, egy csomagot képez, az foglalásunkban július 3-án egyértelműen kifejtettük, hogy milyen feltételeket támasztunk, amelyek teljesítése szükséges ahhoz, hogy sor kerüljön az MFF-fel kapcsolatos zárószavazásra. Három darab volt eme feltételekből, ezek közül az első a DAB 8-as elfogadása, 3,9 milliárd, a második a magas szintű ö, csoportban elinduljon a saját források rendszerének reformja, a harmadik pedig annak a, arról kell megbizonyosodnunk, hogy nincs komoly politikai konfliktus, az európai költségvetés által finanszírozott programok jogi alapjai között, amelyek ugye párhuzamosan folynak, kb. 70 rendeletről folynak párhuzamosan a tárgyalások. Lehet, hogy van két-három olyan, ami, amely az MFF-fel politik, jogi alap tekintetében összeütközésbe kerülhet. Ezek voltak tehát a feltételeink. Ahogy haladtak a tárgyalások, a 3,2 milliárd és a DAB 8-as voltak eh, a fő eh, pontok, de ahogy a tanács és a parlament aláír egy eh, szerződést, az aláírás követően elfogadhatatlan az, hogy a másik fél újabb feltételeket támaszt. Ez, ez elvi kérdés. Azt mondják az újságírók, hogy egy intézményi, eh, intézményi vitába keveredtünk. Nem, ez elvi kérdés, hogyha valaki aláír egy szerződést, mondjuk egy eh, házassági szerződést, akkor nem megy az, hogy a másik fél azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, mégiscsak utólag úgy gondolom, hogy még ezzel, ezzel a feltétellel, eh, vagy kitétellel bővítsük a megállapodást. Ez a kereskedelmi szerződésekben sem működik így, a mindennapokban sem. Ez elvi kérdés. Ezt a Közvetési Bizottságban is elmondtuk mi is, nyilvánosan az előadónk is, az érintett tagámnak is elmondtuk, készen állunk arra, hogy meg hajlandóak vagyunk megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet leggyorsabban, legjobban finanszírozni a tavaszi áradások okozta károk, kárenyhítést hogyan tudjuk finanszírozni. Egyes tagállamokat érintett ez. Egy előre nem látott menetrend problémát okozott ez, ami különösen zavaró. Elején ez nem volt igazából politikai jellegű, ez egy belső administratív kérdés volt a tanácsban. A miniszteri szinten nem tudnak időben szavazni, ahhoz pedig ez szükséges lenne, hogy a parlament is szavazzon, hiszen általában ez a, ugye ez a sorrend, hogy a tanács szavaz először, aztán a parlament. És úgy tűnik, hogy a tanács a október 30-a előtt nem tud szavazni. Ez két komoly nehézség. Tehát ez két komoly nehézséget is okoz. A harmadik az az, hogy a magas szintű csoport, ahol haladnak a tárgyalások, és komoly nézeteltérések nincsenek. Mindenki nagyon körültekintően halad, mert valóban jó, jó a, a jó légkörben haladunk előre a közös cél érdekében, de ahhoz nem elég gyorsan, hogy időben lezáruljon ez a munka, vagy kézzelfogható eredményt hozzon. Kicsit elhúzódnak ezek a tárgyalások, ahogy ezt az Alda is, adnak is jeleztük. Tegnap délután a Koreper a teológussal párhuzamosan e, tárgyalta, és még egyszer mondom, a Koreper e, konklúzióit, következtetéseit e, nem kaptam meg. Tehát így hivatalosan nem tudjuk, hogy a tanácsnak mi a legfrissebb álláspontja ez ügyben. Schulz elnöknek és az elnökök értekezletének írásban beszámoltam a helyzet állásáról. Az előadóval is egyeztettem, és azt a következtetést vontuk le, hogy az MFF csomaggal kapcsolatosan az október 23-ai dátumot megtarthatjuk, mint céldátumot, ugyanakkor ehhez nagyon komoly nyomást kell gyakorolnunk a tanácsra. Az MFF különböző részeiről ma csütörtök délután, így nagyon nehéz lenne szavazni, úgyhogy ezeket a, ezt, ezt a különbséget nem hidaltuk át, de egy rendkívül ülést hétfő délutánra a bármikor szervezhetünk. Ma délelőtt úgy döntött az ősár bölcsességében az elnökök értekezlete, hogy az összes MFF-hez kapcsolódó költségvetési szavazást és jogalkotási szavazást november 19-i ülésre halasztja el. bizonyos jogalkotási dossziék nehézségei annyira komolyak, hogy ezek költségvetési kihatással is vannak. Bárhogy is legyen, a döntés megszületett. Mi a következménye mindennek? Hiszen ez egyszer csak hirtelen azt jelenti, hogy maradt még időnk, több időnk van tárgyalni, aminek megvan az előnye és a hátránya is. Mi az előnye? Nos, a magas szintű mm, csoport összetételéről, eljárásrendjéről, elnökkének tisztjéről, rendjéről, eh, naptáráról, munka naptáráról talán eh, eh, meg tudunk állapodni, hogyha van még így egy hónapunk, akkor, akkor a magas szintű csoport kapcsolatos munkát valóban nagyjából be tudjuk fejezni. Mi a nehézség, vagy a hátrány, ami ebből származik? hogyha a rendes éves költségvetési menetrendet naptárt nézzük, tehát ha a 2014-es költségvetés elfogadását tekintjük, akkor azt látjuk, hogy október 23-án nem szavazunk az MFF-ről és a csomagról, hanem a költségvetés módosításainkról a szerződés által lefektetett menetrend szerint. És itt emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy az első egyeztetés november 4-ére terveztük, az első trialógus, ami normális esetben csak a 2011-es költségvetéssel foglalkozna, november 7-én ugyanazon a héten kerül megrendezésre, és november 11-én hétfőn lenne a második és elméletileg utolsó ilyen egyeztetés, tudván tudva, hogy a 2014-es költségvetés eh, elfogadásának határideje eh, november 13. Az MFF csomagról pedig 19-én szavaznánk. Hogyha sikerül megállapodnunk a tanácsal, akkor a 2014-es költségvetésről is 2019, november 19-én fogunk szavazni. Tehát így megváltozik a menetrend. Van egyszer az MFF csomag, a 9-es számú módosított költségvetés csomagja, amely kapcsolódik eh, a globális transferhez, eh, átcsoportosításhoz, illetve a 2014-es eh, költségvetés csomagja. Ezek voltak a kisebb csomagok. Most van egy óriási nagy matyú, tele csomagokkal, és hát minden minden, össze, minden mindennel összefügg. A két év között is van kapcsolat, 13-14 között. Egyszerre beszélünk, tárgyalunk erről. Így tehát kénytelen keletlen, nincs mit tenni. Az MFF-fel kapcsolatos politikai megállapodás, ami azt jelenti, hogy az MFF rendeletről és az közi megállapodásról is szavazzunk. Aztán a hatos számú ö, költségvetés ö, korrektív költségvetés, a 7-es, a 8-as módosító költségvetés, ez mind az MFF csomaghoz tartozik, ez 19-én kerül napirendre. Ugyanakkor a 9-es módosító költségvetésről is tárgyalunk, 400 millió a záradások kárainak enyhítésére, 500 milliós globális transfer kérdése, és összesen kifizetési előirányzatra fordítva kb. 1 milliárdról beszélünk összesen. Ez tehát az a nagy tárgyalási csomag, ami még előttünk áll ettől eltekintve, vagy emellett az előadóink szeretnének valamit hozzáfűzni? Igen, parancsolj. Uh, well, Chairman. Elnök úr. Ez a trialógus voltak éppen a 2014-es költségvetésről szólt volna, ám ez eltűnni látszik mindezen problémák ködében, ami, amelyek az MFF-fel kapcsolatosak. Volt eszmecsere a 2014-es költségvetésre követendő szavazásunkról, és a tanács reflexiója, meg hát nem volt meglepetés, hogy nem értettek egyet azzal a tényel, hogy megszavaztunk egy olyan költségvetést, amely felette állt az ő javaslatuknak, és bizonyos mértékig a bizottság javaslat felett is állt. És konkrétan, ahol problémát jeleztek, az éppen a flexibilis flexibilitási rugalmasági eszköz alkalmazása lett volna a struktúrás alapok kapcsán. Úgy gondolták, hogy a frontloading módszertan a Youth Employment kezdeményezést körében a szociális alapból kellene, hogy történjék, tehát hogy inkább máshol kéne forrásokat keresni, mint fölé menni a, a szintnek. A, igaz ez a, a pótlagos finanszírozás a Ciprus esetében is, az elszegényedett személyek támogatására vonatkozó forrásokat is a, az ESZÁ-ban szeretnék, ha a tanács részéről, ha keresnénk. A flex eszköz esetén is úgy gondolták, hogy máshol nézzünk pénz után. Ám erős érvünk van amellett, hogy ez egy humanitárius segély, és a tanács úgy gondolta, hogy bizonyos területeken nagyobb marzsot, marzs tartalékot kéne hagyni, ez pedig hát arra utal, hogy itt majd a egyes költségvetési sorok részletes vitára lesz szükség, hogy a nagyon, nagyon jó érveink vannak a szavazásunkat alátámasztandó. Az ügynökségek kapcsán is nagyon sok fontos ember utazik most Lampedusa-ba manapság, mindenféle ígéreteket tesznek, mi azonban teljesítettük is a két és fél milliós plusz tételt a Frontexnek, az Euroszornak is ígértünk plusz potlogos forrásokat, hogy Afrikában eh, valahogy elmagyarázzuk, hogy az élet nem olyan csodás Európában, mint ahogy az embercsempészek eh, lefestik előttük. Úgyhogy mi a dolgok előtt járunk, és rendkívül jó érveink vannak a tanácssal szemben, a konkrét vita körében majd ezeket ki tudjuk fejteni, hogy készen állunk a részletes vitára. És hogy említette, persze más kifizetési szintek ten vagyunk, mint a tanács ajánlata volt. Nem csak helyre tudtuk azokat az összegeket, amelyeket a bizottság javasolt, ami számunkra egyébként szerintem az abszolút ö, eddig és ne tovább kell legyen, Ám fölé mentünk, mert a, a kötelezettségvállalások szintjén is ez történt. Nem akartuk növelni azt a problémát, amely az ígéretek és a ténylegesen kifizetendő tételek között tátongó szakadékból ered. Úgyhogy ezekről a témákról folynak a viták. Alapjában véve azonban abban a helyzetben vagyunk most, ahogy ön is említette, hogy minden egy nagy vita kalabba kerül. Ez nem az én általam szívesen követendő módszer, és nem teszi könnyebbé a dolgot, ám a legnagyobb gond még csak az, ami Lavia úr költségvetési módosítása, illetve a, a, annak az előkészítése hogyan lehet majd jóváhagyásra vinni, vagy jutni az MFF kapcsán. Disons que le, le MFF victime d'une inondation. Igen, az MFF-et eh, elmosta az ár. Mindjárt megadom a szót többi előadónak is, és a többi kollégának, aki szót kért, de meg kihasználnám a költségvetés főigazgató úr jelenlétét, és elmondanám neki, amíg a többi kollega beszél, gondolkozom már most azon a kérdésen, hogy amit Anjensen az imént mondott a nyilatkozattal kapcsolatban, amit a többi európai ö, intézmény hoz. A Lampedusai tragédia fényében a Málta partjainál történtek a illetve a szírai polgárháború következményeit figyelembe véve megrendítő események ezek és csak örülni tudunk annak a ténynek, hogy az Európai Unió aktívan e, lép fel ezen ügyekben, ugyanakkor figyelembe véve azokat a rendkívül nehézségeket, amelyekkel költségvetési ügyben szembe kell néznünk, nagyon fontos lenne tudnunk pontosan, hogy melyik sorban és melyik, melyik sort és melyik év melyik költségvetési sorát e, fogja ez érinteni a kötelezettségvállalások vagy a kifizetések tekintetében. Köszönöm, Giovanni következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogy azt az imént Ann Jensen kifejtette, a, a tegnapi háromoldalú egyeztetés vagy párbeszéd előjelezte, hogy a 2013-as tárgyalások során milyen problémáink lesznek. És hogyha megengedik, akkor röviden én is összefoglalnám az eseményeket, illetve szeretnék egy kérdést is föltenni a bizottságnak, mert néha vannak itt kisebb jelentőségű dolgok, amiket, szere, amiket amikkel foglalkozunk, de azért néha nem árt egy kis rálátás. Nézzük a hatos költségvetés módosítást. Egyébként nem fontossági sorrendben teszem fel a kérdéseket, vagy beszélek, hanem ahogy eszembe jutnak. Tehát a hatos költségvetés módosító módosítót még nem vizsgálta meg a tanács. Ez a bevételekről szól, illetve ezeknek az újra ezeknek a felővizsgálatát a eh, GNI alapján. Illetve itt vannak még a eh, vámból származó bevételek is. De erről még, miután a tanács még nem vélekedett semmit, eh, hiába, beszélünk, hiába is beszélnénk róla. Hetes költségvetési módosító, szociális alap, többéves pénzügyi tervezet. Nos, itt egy olyan tanácsi egyezménynek az eredményéről, vagy konzekvenciáról van szó, amikor az új pénzügyi keretet kialakították, kompenzatív kifizetésekről van szó, Spanyolországnak, Olaszországnak, Franciaországnak 20-30-40 millió euróról. Nos, ez mindenképpen az MFF megegyezéshez vagy megállapodáshoz kötődik. A parlament majd meg fogja vizsgálni ezt a költségvetés módosítót, akkor, amikor a nyolcasról megegyezünk, illetve más kérdésekről is, amelyeket nyitva hagytunk. És pontosan azért hagytuk őket nyitva, mert az MFF-hez kötődnek. Nézzük a nyolcas módosítót, költségvetés módosítót. Ugye egyrészt nem formalizált még ez a kérdés a tanács által, de a koreper olvasatából kérdések adódnak. Nyilván ez egy kevésbé fontos kérdés, mert ez egy viszonylag behatárolt összeg. 14,7 millió euró, egyébként a bizottság jól tudja, hogy mekkora összegről van szó. A koreper erre az összegre a, a, egy, a korefer egy ekkora összegű korrekciót kér a 8-as módosítóban. Miről is szól ez a, vagy mire is szánnák ezt a 11,7 milliót? Nem tudom, hogy ezt jól mértéke föl ott a koreperben. a múltban a szolidarási alap mellett eh, tettük le a voksot, és akkor ezt az összeget ezt az összeget jelöltük meg. Aztán ott van a 9-es költségvetési módosító. A Koreper javaslata, vagy hát a tanács javaslata, hogy az 590 millióból 400 milliót használjunk fel arra, hogy, az, hogy a nemzeti szolidaritási alapot támogassuk. Hát ezen el kell gondolkozni. A teljes összegre vonatkozó transfer csökken. A kérdés az, hogy a bizottsághoz az, hogy ez például a kutatási programokat csökkenti-e, illetve lelass, lelassítja-e, vagy az európai programok végrehajtását lassítja-e, rontja -e ennek a végrehajtá, ezeknek a végrehajtását. Elnézést, még egy kérdést fel kell tennem a bizottságnak, tudom, hogy sok kérdést teszek fel, de hát jó lenne, hogyha minden egyes külön részletre rálátnánk. A bizottság szerint melyek milyen hatása lenne annak, ha a 8-as módosító, költségvetés módosítóról nem szavaznánk az októberi plenárison, hanem csak novemberben. Ez nyilván halasztás, ugye? Tehát a kifizetések elhalasztását is jelenti, és így aztán nyilván lesznek nem semleges hatásai a bizottsági kasszákra is. Tehát nyilván operatív nehézségekkel is jár, ahogy mondottam. Köszönöm, ennyi kérdést szerettem volna feltenni, és már előre is megköszönöm a választ. Merci Giovanni, c'est très clair. Köszönjük Giovanni, ez a napnál világosabb volt, Monika. Vorsitzender zum EP-Haushalt möchte ich angesichts dieser... Köszönöm szépen. Elnök úr, valójában nem szeretnék a költségvetésről semmit sem mondani. Giovanni Lavia költségvetés módosítójáról szeretnék beszélni. A tegnapi vita értelmében elég nyilvánvaló problémával állunk szemben. A fő kérdésem az lenne, ugye a parlamentben egyetlen területre összpontosítunk, úgy véljük, hogy ezen a területen semmilyen körülmények között nem szabad alulfinanszírozást engedélyeznünk. Ugye beszéltünk az ügynökségekről, stb. stb., de volt egy nagy gond, ez pedig a kutatás volt. Az EU innovációs lehetőségeit figyelembe úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen ki kéne használni. A bizottságnak van egy 590-es 590 milliós transfer javaslata, de Szíriára és más kérdésekre, menekültekre, stb. stb. kéne még 400 millió. Hogyha mindezt részletesebben megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kutatás ra 327 millió körüli összeg van. A, kutatók, a kutatásból most egy 300 milliós ö, ö, megtakarítás lenne, ebből semmit nem kapnak vissza. Az első probléma az ITER, megint késlekednek a dolgok, tehát ez már megszokott, nyilván még egyszer elő fog ez fordulni, nyilván 2014-es napi renden is ö, ott lesz az ITER, az örökké valóságig, valóságig húzódik a, a dolog, akár 2016-ig is eltarthat. Van itt egy dolog azonban, amit nem nagyon értek, és ugye a mezőgazdaság területén például elég komoly tapasztalatom van. 55 milliárd eurós többlet van. Aztán ott van az a 6 millió, amit 2014-re csoportosítottunk át. Ha találnánk valahol 200 milliót, hogy ezt az elcsoportosítást növeljük, 709-re, 709 millióra, és aztán ugyanezzel az összeggel megnövelnénk a kutatási költségvetést, akkor 2010, a 2014-es évre meg tudnánk juttatni ilyen szent. Vannak kevésbé fontos kérdések is, de ez, hogy minden alul van, hogy mindenhol alul van finanszírozva a, a kutatás, ez elfogadhatatlan. 2014-re már így is túl kevés a finanszírozás, és ha megnézzük a 2013-as számadatokat, tudom, hogy 193, 192 millió az biztos, de szerintem ezt a 200 milliót csak megtaláljuk valahol ebben a hatalmas költségvetésben. Így ez nem mehet tovább. Aztán majd 2014-ben ugye, hogyha megnézzük a 2013-as adatok végét, és azt látjuk, hogy van egy milliárd, van egy milliárd el nem költött összeg, akkor nagyon mérges leszek. És elnézést kérek, hogy hamarabb el kell mennem majd az ülésről, de máshol is jelen kell lennem. Arra szeretném ösztökélni itt a közönséget, hogy ha hogy ilyen irányú lépéseket tegyenek, mert hogyha helyes információim vannak, akkor talán november közepére észhez tér a tanács, és akkor ezt a problémát megoldjuk. Lehet, hogy nem leszünk teljesen megelégedve magunkkal, de legalább egy problémát megoldottunk. Nyilván nagy, ör, nagy okunk nem lesz a boldogságra, de legalább ez a probléma megoldódik. Ezt a 200 milliót meg kell valahogy találni, valahol. Mindegy, hogy hol a tanács, szerintem erre elég nyitott. Nem hiszem, hogy 2014-re ezt a problémát át kéne húzni, akkor a különböző projektek késlekednének, finanszírozás nem, lett, nem lenne meg, az innováció érdekét vizsgáljuk. Fé, Monika. Monika, teljes mértékben értem, amit mondasz, Jutta Haug. Ganz kurz, als Ergänzung zu dem, was Monika Hohlmeier gerade gesagt hat. Szeretném kiegészíteni azt, amit Monika mondott. Nem igaz az, hogy a általános átcsoportosításokból származó összegeket nem akarja a tanár kutatásra fordítani. Ott van ez a 14,7 millió, ami a 8-as költségvetés módosítóból lett kivéve kutatási célokra kevesebb jut, tehát ez egy eléggé általános elv. Szerintem nonsens ez, amit a tanács mond. Amit mond, az nem felel meg a számadatoknak. Hélas, vous avez raison, l'une et l'autre. És hát itt ezzel kapcsolatban igazad van. Főigazgató úr, több kérdést is önnek szegeztek, parancsoljon a szó. Merci, Président. Je vais euh, <clears throat> tenter de répondre aux questions qui ont été posées. Tout d'abord... Euh, Igen, valóban érdekes kérdések érkeztek hozzám. Kezdjük talán az elejével, Lampedusa-val. Barózó elnök úr Lapedúzai látogatása során bejelentette, hogy 18 millió eurót mobilizálunk majd, ami a köt transferformájában jelenik meg, 14 millió, a hármas költségvetési fejezetben tudunk 11 milliót átcsoportosítani, a menekült alap, a sürgősségi fellépés a bevándorlási hullámok tekintetében. Tehát azt hiszem ezt az információt kérték. Igen, köszönöm. 2013-as, 14-es, 13-as költségvetésben. Jó, rendben. 2013-as kötelezettségvállalásról van szó. A 8-as pótköltségvetéssel kapcsolatban 14, 14 millióról beszélt a tanács módosítása, tükrözi azt a véleménykülönbséget, ami a, a kifizetések tekintetében áll fel a szolidaritási alapból történő kifizetésekkel kapcsolatban. Eljött a pillanat, amikor szerződések értelmében ennek eh, meg kell történnie. Itt a 9-es dabra utalnék. A 9-es pótköltségvetésre ezzel át is térve, nos, Holmájer asszonynak a globális transferhez eh, kötve nagyon örülnék annak, hogyha 200 milliót találnánk valahol, annak érdekében, hogy a kutatásra vonatkozó kifizetések terén több pénz legyen. A globális transfert előkészítettük, és hát idézőjelben véve szerencsések voltunk, 289 milliót találtunk az ITER sorban, hogyha ez nem lett volna, enélkül a globális transfernek 220 millió körül alakult volna, ami az Unió és az Európai Közösség történetének legalacsonyabb szintje lett volna. Megvan bennünk a jó szándék arra, hogy felszólítsuk a főigazgatóságokat arra, hogy mindenki nézzen körül a, a saját házatáján, hogy hol talál még egy pár krajcárt a fiók mélyén, hogy összejön ez a 100 millió. Ami a DAP 9-es, tehát a 9-es sportköltségvetést illeti, a 409 millió egy része, hogyha a pótköltségvetés finanszírozására fordítodik, akkor maximum egy 100 millió marad a globális transferre, Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a szíriai menekültek céljára minden elérhető pénzt felhasználjunk. A sürgős humanitárius intézkedések tekintetében fontos, hogy minél hamar meghozzuk az intézkedéseket. 78 millióról beszéltünk, így már csak 30 egyhány millió marad. Az elemzésünk az, hogy, az ilyen, hogy ezen körülmények között prioritást kell bizony adnunk azoknak a kifizetéseknek, amelyek olyan kedvezményezeteket céloznak, meg, ahol nagyon nagy kárt okozna a késlekedés. Így tehát ezen alapok mobilizációjának fogunk prioritást adni. A kérdés a 6-os és 7-es putköltségvetéssel kapcsolatban csak a novemberi plenáris ülésen eh, kerülnek napirendre. November 19-éről beszélünk. A saját forrásokra vonatkozó szabályok eh, napnál világosabbak, hogyha a hónap 15-ét követően kerül megszavazásra a költségvetés, akkor az első akkor a szavazást követő második hónap első munka napján kell az a bizottság eh, rendelkezésére bocsájtani a pénzeket. Hogyha november 19-én eh, szavazunk, akkor a szabály szerint az pénzeket január másodikán kell a bizottság rendelkezésre bocsájtani. Ha októberben lett volna szavazás, akkor decemberről van szó. Mi ennek a következménye? Az Európai Bizottságnak nagyon nehéz, nagyon óriási nehézségei támadhatnak a konkrét kifizetésekkel kapcsolatban. Tehát a, a kifizetési eh, előirányzatok megvannak, de nincs ott maga a készpénz, eh, ami bizony eh, arra kötelez majd minket, hogy nem lesz más választásunk, mint hogy a kedvezményezetnek a kifizetéseket november végén valamikor konkrétan leállítsuk. Tehát ez a helyzet, ez aggaszt minket, ez nagyon komoly aggodalmat jelent számunkra. Ez a kedvezményezettek szempontjából igen komoly következményekkel járhat. De hát tisztán és világosan el kell mondanom, hogy mi a helyzet, ez ügyben nem köntörfalazhatok. Köszönöm. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci de Köszönöm, főigazgató úr. Tehát akkor a feltett kérdésekkel kapcsolatban. valamivel több mint 30 millió euró lesz, amit a lampedúzai áldozatok céljaira lehet fordítani. A kötelezettségvállalási eh, előirányzatok eh, és a kifizetések a 2013-as eh, költségvetés évhez kapcsolódnak. Tehát akkor a 2013-as kifizetések problémáját ez nem bővíti tovább. Jó. Nem meglepetés számomra, de köszönöm, hogy nyilvánosság előtt is elmondta, hogy ha a tanács jelenlegi álláspontjához ragaszkodunk, miszerint a 9-es pótköltségvetést eh, teljes mértékben a globális transferből eh, finanszírozunk 400 millióról beszéltünk nagyságrendileg, hogyha ragaszkodunk ehhez a szállásponthoz, akkor egy döntést kell, meg kell hozni majd egy döntést, hogy a szíriai menekülteket áldozzuk be, vagy vagy nem hozzuk nullára a költségvetést, nem lesz meg a... Tehát mindenképp deficitbe futunk. Ez pedig azt jelenteni, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió a pénzügyi rendelet által megszabott határidőket nem tartotta tiszteletben, de azt fontos látni és érteni, hogy pontosan mi a tét, mi forog itt kockán, minden intézménynek, mindenkinek vállalni kell majd ezért a felelősséget. Ami a döntéshozatal késedelmét illeti, itt emlékeztetném a kollégákat arra, hogy ez a kísés, én most nem kezdeném el, nem kezdenék el újra mutogatni, hogy ki a hibás, ez sehova se vezet. A blame game az nem az én játékom, de a hatos pótköltségvetés 2,7 milliárdnyi eh, pótforrás a tagállamoktól származó belső forrásokból származik, ami teljes, ami azért szükséges, mert a vámbevételek ennyivel alulmúlták a várakozásokat. Egyébként a tanács ezt még mindig nem fogadta el, és nem is kívánja időben elfogadni. Tehát a kész pénz hiány nyért teljes mértékben a tanácsot tereli a felelősség, meg vannak a valós indokaik erre, de ez azt jelenti, hogy a tanács egyáltalán nem teljesítette, amit elvártak tőle. Rien d'avancer avec le Conseil sur la négociation du budget rectificatif numéro 8. Ami a 8-as pótköltségvetést illeti, a 8-as pótköltségvetésről nem tudtunk volna semmiképpen sem szavazni, mert valamiért érthetetlen okokból nem tudta besűríteni, nem tudja besűríteni október 30-a előtt a 8-as pótköltségvetésről szóló szavazást. Így tehát a, ez ügyben teljesen a tanács kezében vagyunk, én nem akarok újjal mutogatni, de de hát látni kell, hogy miért, ki a felelős. Az elhangzottak eh, fényében majd felkérem a, az előadónkat is, hogy eh, tisztezzek, hogy pontosan, hogy mely költségvetési sorokat érinti a globális transfer, illetve sorról sorra, hogy mi mm, meg kell vizsgálni, hogy mi a tanács álláspontja. Tudjuk, hogy a globális transferből a tanács mennyit akar a 9-es pót költségvetésre, 109 millió marad. Monika mondta most már nincs itt, pedig válaszolt a figazgató úr, hogy 200 milliót szeretne a kutatásra találni, de hát hogyha ez hol lesz meg, honnan, hol találjuk meg ezt a pénzt, azt majd a tárgyalások során kell eldönteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni ezt a bőséges magyarázatot, amelyet a helyzetről adott és köszönöm a kollégáknak is, akik közvetlenül is érintettek voltak, közvetlenül is érintettek voltak ebben a munkában. Nyilván ez politikai kérdésekről is van szó. Ha nem, ha nem érhetem félre, akkor azt mondta az imént, hogy az MFF-ről szóló döntést az elnökök értekezlete novemberre halasztotta. Ez így van, ugye? És ez már végleges? Vagy ezt még meg lehet változtatni? nem tudom, hogy hivatalos lesz, hogy meg lehet-e változtatni, de én azt szeretném elmondani, hogy kétféle gond van. Az egyik az politikai természeti. Ez a döntés azt jelenti, hogy olyan üzenetet továbbítunk a polgárok felé, hogy ködösítünk. Egy olyan témában, ahol most már látni kéne az alagút végén a fényt, egyre kevesebbet értük, egyre kevesebbet látunk. A második típusú probléma a költségvetési természetű. Az imént Giovanni kiválóan elmagyarázta, hogy mi a gond a különböző pótköltségvetésekkel. Jó ezeket meg lehetne oldani, ugye? De igazi súlyjal bíró politikai vagy költségvetési okokat fel tudod sorolni a költség, a, az elnökök értekezlete, a döntését indoklandó? Szerintem politikai szempontból is, jogi szempontból is, költségvetési, de szakmai szempontból is meg kell tudni ezt indokolni. Elnök úr, én úgy látom, hogy más nem tettek most, mint hogy sajnálkozom emedőtés e miatt, Szerintem ezeket a dolgokat meg lehetett volna oldani egy idő alatt. Elég nehéz a bolgárnak Európában elmagyarázni, hogy miért adódnak ilyen problémák, ezek alapvetően eljárási problémák. Ugye az eljárási jog létező dolog, és sokan pontosan azért fordulnak az eljárási joghoz, arra használják, hogy időt nyerjenek, illetve hogy ködösítsenek, de most azt hiszem elég nehéz fölvállalni az európai polgárok felé, hogy miért történnek ilyen dolgok. Annyi gondunk van, annyi problémánk, olyan, olyan eljárási gondjaink vannak, amikben nem tudunk megegyezni. Nem tudom, hogy most, elnök úr, miért van erre szükség? Most leginkább stabilitásra van szükség, nyugodtságra. Ilyen benyomást kell kéne kell tenni az európai polgároknak, hogy az európai uniós intézmények tudják, mit csinálnak, megfelelően költik el az európai forrásokat, de nem erről van szó, hanem ködösítő. Az emberek nem igazán értik ezt. Nem igazán értenek minket. Ez egy politikai álláspont. Az imént hallottuk, hogy milyen gondok vannak a költségvetéssel, hiszen a globális transferek esetében még meg kell találni néhány krajcert, de politikai szempontból nekem ez az álláspont, amit az imént kifejtettem. Köszönöm. Oui, merci, cher ami. Köszönöm, barátom. Az elnökök értekezletén azt kértem, hogy azt mondtam, hogy az október 23-ai szavazást még próbáljuk megtartani, ez volt az álláspontunk itt a szakbizottságban, az elnökök értekezlete azonban így döntött, és ez a döntés nem fog megváltozni. De, kedves barátaim, a közéleménnyel szemben ez nem eljárási probléma. Egyáltalán nem eljárási probléma, nem a parlament hibája. Hogyan szavazhatna az Európai Parlament egy olyan szövegről, amelyről még nem szavazott a tanács? Igen, késedelem van, de hát ez nem a parlament hibája. És a tanács miért nem szavazott? Azért, mert egyes tagállamok politikusai nem tudnak, vagy nem, akarnak, nem akarják, nem tudják finanszírozni az európai költségvetést. Ez a politikai igazság. A, politi- a kormány kormányok megpróbálnak elbújni Európa mögé. Mi több milliárd eurókról beszélünk, szociálpolitikáról beszélünk, humanitárius segélyről beszélünk, és így tovább. A fiatalok foglalkoztatásáról. Ezekre mind szükségünk van. A tanács részéről azonban csak és kizárólag a zárt ajtók mögötti szakértői egyeztetések folynak. Politikai felelősséget egyetlen állam sem, tagállam sem vállal a tanács szintjén. És hogyha ápontként tárgyalják ezt a tanácsban, akkor nincsenek kamerák, nincsenek, nincs tévé. A parlamentet azonban mindenki látja, mindenki tudja követni, nincsenek zárt ajtók, és ezért könnyű ránk újra mutogatni. Nálunk is ez megy. Amik, most ellenszékben vagyunk, de amikor többségben voltunk, akkor is eh, ez ment. Hogyha minket támadnak ezért a késedelemért, akkor azt kell mondani, hogy ez a kormány hibája. Egyértelműen a kormány hibája készen állunk akár holnap is meghozni a végső döntést, abban a pillanatban, amikor a kormányzatok, a kormányok betöltötték, a, a, vállalták a, teljesítették a feladatukat, először a tanács, aztán a parlament szavaz. Egész egyszerűen így működik, akár holnap, holnap tárgyalhatunk. Rajtunk nem múlik, de hozzátenném még azt is, hogyha a parlament álláspontját elfogadták volna, akkor már júniusban megoldottak volna a, a, a a kifizetési problémák nagyon alacsonyak a tanács számai, és egyre csökkennek, de azt mondtuk, hogy én is azt mondtam, hogy ezt elfogadjuk, de bizonyos feltételek mellett, a feltételek pedig ezek. Például az, hogy a 2013-as költségvetést a szerződés szerint hajtjuk végre, minden kötelezettség eh, vállalást teljesítve, a 2013-ban érkező számlákat mindet kifizetve, eh, hogy ez a 7 éves költségvetési keret nullával záruljon, és tabula a tiszta lapon indulhassunk a következő többes pénzügyi keretben. 1,2 milliárddal eh, növelni akarták a 2013-as összeget, mi támogattuk ezt akkor, akkor a tanács ban volt az egyes tagállami kormányok miatt történt az, hogy csak az első felét 7,3-at fogadtak el, és aztán majd 3, valamennyivel, 3,9-el majd növeljük, ez lesz a második része, és akkor így érkeztünk el ehhez a padhelyzethez, egy politikai megállapodást már kötöttünk. Én, ha aláírok egy szerződést, akkor ahhoz tartom magamat. Amikor a tanács aláír egy papírt, akkor egy bizonyos ponton azt mondta, hogy á, igen, igen, de új, új feltételeket szavok. Így így nem működnek a dolgok, hogyha így, így működnek, akkor az Európai Parlamentnek semmi értelme. Mi csak, mi csak automatikusan jobbá hagyjuk, amit eldönt az Európai Tanács, illetve a tanács. Ez egész egyszerűen nem megy így, a tanácsnak is tartania kell magát a megállapodáshoz, és ha majd szavaz a tanács, akkor tudunk mi is szavazni, és miért van késedelem a tanácsban? Azért, mert a hatos pótköltségvetésben 2,7 nyi e, saját forrás, a GNI alapján számított tagállami hozzájárulásokat 2013-ban nem akarják befizetni, majd csak 2014-ben. Ez a valóság, ez a politikai valóság. És én sajnálom a legjobban, hogy a tanács és nak, és a kormányoknak nincs meg a, a bátorságuk ahhoz, hogy a közvéleménynek nyilvánosság előtt is elmagyarázzák ezt. Költségvetési nehézségekről van szó. És éppen ezért most növelni az európai költségvetéshez történő hozzájárulásukat, ez szinte lehetetlennek tűnik, de én jobban szeretném, hogyha hogyha eh, nyilvánosság előtt zajlana ez a vita, az mindenkinek könnyebbé tenné a feladatát. Nos, az én elemzésem alapján a eh, következtetésem az, hogy minket nem lehet eh, bírálni, minket nem lehet felelőssé tenni azért a tényért, hogy sanátos módon vannak olyan kiadásaink, amelyeket nem tudunk időben teljesíteni, főként olyan területeken, amelyek roppant kényesek, főként gazdasági, szociális és humanitárius szempontból. Hárton úr. Voorzitter, mijn... Eh, Elnök úr, néppárti kollégám az imént fejtette ki, hogy a polgárok nem lehet már elmagyarázni az állampolgároknak, hogy miért is akadozik ez a folyamat. Úgy tűnik, hogy egyfajta igazgatási káosz uralkodik az intézményekben, legalábbis a külső számlára. Úgy tűnik, hogy ez egy, ez egy kaotikus halmaz. A politikai megoldás egyszerűnek tűnne, és megtakarításokat is hozna. Hangsúlyoznom kell, hogy politikáról beszélünk, de nem az én nevemben politikailag korrekt, amit mondanak. Nem írom alá. Je vous rassure complètement. Ez teljesen így van. Rendben. Akkor tehát mi ketten kértek szót, és aztán a szavazásra térünk, mert vannak, van az ideje a naprendszer, szerint Juta. Das alles, um, wirklich... uh, igen, jó, ki elmagyaráztak képviselőtársam, miről van szó, és ezzel el is lehet indulni, és minden egyes állampolgárnak előtt lehet vállalni ezt, mert világos és egyértelmű, meglehetősen. Az, amiről panaszkodnak, hogy ez voltak éppen egy, egy igazgatási káosz volna, ez nem helytelő, helytálló. Nem szabad, hogy ezt, a, ezt a, az álképet, ezt az illúziót keltsék egyesek. Azt látjuk, amit két éve csinál velünk a tanács, két éve, minden alkalommal, amikor ö, egyszerűen belekényszerít bennünket arra, hogy túl kicsi kifizetéseket fogadjunk el. Két éve már nemet kellett volna mondanunk, ám nem tettük, mert politikai felelősséget kell vállalnunk, és szükség van egy költségvetésre. A bizottság is ezt mondogatja. Ám azt, hogy hova vezet ez az engedékenység, most láthatjuk. Hogy minden hogy utólagos pénzekre van szükség a tagállamoktól ahhoz, hogy tartani tudjuk a rendszert. És amit Jan mondott, az is igaz, egyes tagállamoknak nehézségei vannak. Meg is lehet érteni ezt, és azt hiszem, hogy az Európai Bizottság is egyes tagállamokkal hát technikai megoldásokat kell találjon arra, hogy a kifizetendő pénz, ha később is, vagy más szakaszokban, de legalább kifizetése kerüljön. Ám egy dolog szintén világos, egy tagállam, de legalábbis egy tagállam, amely a költségvetés egyötödét kell vagy képes állni, annak nincs nehézsége. És ha pontosan meghallgatjuk, ki mit mond, vagy mi a tanácsból kiszivárog, éppen ők azok, akik az egész eljárást lassítják, megkötik akik most is megkötötték magukat, és azt mondják, hogy a DAB 8-as összekötjük magát a DAB 9-essel, és ez csak a redeploymenten keresztül kerül kifejezésre, akkor érünk vele egyet. Hát nevezzük nevén a gyereket a németek. A németek csinálják ezt, a németek kezdeményezték ezt, és mindenki más, aki a többi négyötödért felelős, akik 27 szakaszért felelős, hagyták magukat a németektől sarokba szorítani. És nem mondták azt, hogy ez így nem megy. Ez így elképesztő, és a német nagykövet azt mondja, hogy a tanács elnökségekkel levélben közölje a Költségvetések Bizottság elnökével. Mit csinálnak velünk? Miféle demokrácia értelmezés ez? pokolba? Mi parlamentként semmiért sem vagyunk felelősek itt semmiképpen sem azért, hogy egy tisztességes költségvetés nem áll össze. Ezért van, ne, le, ne legyél rám dühös, tudom, hogy te nagyon nehéz helyzetben vagy, mert magától értetődő módon a te pártod kormányon van, ám mi parlamentként a kormányok ellen kell felállnunk, függetlenül attól, hogy szozdem kormánya az, liberális vagy konzervatív kormány az illető. Je ne veux pas. <laughs> Oui, oui, oui, oui, oui. <laughs> Euh, Évitons peut-être de faire de la politique nationale. A belpolitikai kérdéseket próbáljuk talán elkerülni, kollega úr. Eh, köszönöm, köszönöm, Jutta. Nem az volt a szándékom, hogy olyan benyomást keltsek, hogy a parlament, amely nagyon koherensen, nagyon okosan lépett fel. Tehát nem azt akartam mondani, hogy a parlamentnek bármilyen oka lenne arra, hogy saját magát okolja, egyáltalán nem. Én csak azt akartam mondani, hogy ennek a folyamatnak vannak bizony nem kívánt következményei, és ez az európai polgárokra tekintve, európai polgárokra levetítve nagyon-nagyon negatív következményekkel jár. Én pontosan arra akartam utalni, amit elhangzott, tehát a kifizetési kötelezettségeinket mindenkinek, minden kötelezettséget mindenkinek teljesíteni kell, a kormányoknak is fizetniük kell, stb. stb. De kérem, nem magyarázzanak bele olyat az én beszédembe, amit nem akartam mondani. Nem azt akarom mondani, hogy a parlament hátráltatta volna a folyamatot, nem, sőt, jó lenne, hogyha pozitívan tudnánk föllépni, és úgy megoldani a helyzetet, tehát tegyünk még mindent azért, hogy ez a helyzet megoldódjon. Nagyon fontos dolgokat sikerült itt elérni az MFF-fel kapcsolatban. És egy nagyon fontos mechanizmusra lenne szükség, ez pedig az, megnyitjuk meg, megteremtjük annak a lehetőséget, hogy legyenek igazi saját forrásaink, és ez politikai szempontból rendkívül fontos. Ezt sikerült elérnünk ebben a pénzügyi tervezés időszakban. De hogyha késlekedés van a költségvetés elfogadásában, azt nehéz elmagyarázni az embereknek. Lehet, hogy az ő képzetükben majd úgy fog ez megjelenni, hogy a parlament késlekedik. De nem, nyilván nem erről van szó, nem is ezt akartam mondani. Minden esetre köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik nagyon sokat teszt, tettek az ügy érdekében, és ezt akartam csak elmagyarázni utána, hogy ne legyen félreértés. Köszönöm. Comprenons. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il faut que nous évitions de blâmer tel ou tel pays. La question n'est pas là. Nem azt kell keresni, melyik tagállam a hibás, nem, ezt el kell kerülni. Ez egy költség... A költségvetésben van egy egy usual suspect, egy, egy megszokott bűnös, aki van, van aki még gyanúsabb a többi gyanúsítottnál is, fogalmazzunk így. De hát a miniszterek tanácsának szintjén is megvan a saját taktikájuk. Amikor van egy tagállam, amelyik többet követel, mint a többi, akkor a többiek mögé bújnak. Ezért nem a parlament mm, szerepe vagy feladata az, hogy pelengére állítson egyes tagállamokat, nem, nekünk a saját álláspontunkat kell védeni, saját véleményünket, kell elmondani a tagállamokat képviselő kormányokkal szemben, és hát itt is igen komolyan eltérő vélemények és érdekek csaphatnak össze, mármint a tagállamok között. Így tehát nem, nem tudom ezt elfogadni, hogy minket kárhoztatnak azért, hogy ilyen drámai késés következett be a költségvetési tárgyalások során. Alda? Obrigada, eh, Presidente até agora nesta parte da tarde estivemos. De délután meghallgattuk a véleményeket. Úgy tűnik a szakbizottság minden tagja tájékozódott a legutóbbi tárgyalási lépésekről. Ez kulcsontosság ahhoz, hogy átlássuk, mi történik, mi forog kockán, és milyen következményekkel számolhatunk, politikai szempontból is akár, de gyakorlati szempontból is. Ami a jövő heti napirendünket illeti, is látnunk kell, milyen kiadása lehetnek. Bár a valóságot illetően bár osztom azt a gondolatot és véleményt, hogy az Európai Parlament nem szabad engedjen a zsarolásnak a tanács részéről. Nem szabad elfogadnunk egy rosszul végzett munkát, egy félbehagyott, vagy csak úgy egyfajta fércmunkát, de ennél mélyebbre ható politikai kihatása is van mindennek. Látnunk kell, hogy azok az opciók, amelyeket a parlament is elfogadott, bár nem, még egyszer mondom, nem hagynám én sem zsarolni magamat a parlament részéről, mégis a parlament álláspontjaival sem értek egyet teljes mértékben, és frakcióm nem ért egyet azzal a megállapodással, ami az MFF tárgyában született a parlament és a tanács között. Ez persze nem újdonság, mármint hogy a frakció ezzel nem ért egyet, de tény, és még egyszer megismertem, hogy mi ezt nem, nem támogatjuk. Az MFF-ben született megállapodás, sok oka van ennek. A többéves pénzügyi keret nem ad választ a gazdasági és társadalmi válság kihívásaira szerintünk, nem oldja meg a pénzügyi válságot sem több tagállamban, nem csak hazámban, hanem más államokban. És a trojka intervenciók, a trojka beavatkozásai nem oldották meg hazám helyzetét sem, és nem tudjuk újraindítani a gazdaságot ezen megkötések miatt. Nem tud beindulni a növekedés, nem tud beindulni a munkahelyteremtés, a ciklus elleni, ellenes programok és szakpolitikák nem tudnak beindulni a, a trojka által diktált feltételek által érintett országokban az ifjúsági munkanélküliség égető problémáját sem oldja meg, a szociális támogatások kérdését sem. Azt kell látnunk, hogy azok a megszorítási és megtakarítási politikák, amelyek végrehajtásra kerültek, és amelyet a kormányok végrehajtanak, vagy amelyeket a kormányokra az a Bizottság kényszerített rá, most egyfajta zsarolási helyzetet okoznak, és ez nagyon gyenge helyzetbe hoz bennünket, nagyon sérülékeny a pozíciónk. És gyengít, tovább gyengít bennünket mindez. Csak úgy, mint az állampolgárokat, a tagállamok állampolgárait. És még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek ezen folyamat végén. A parlamentet is zsarolják, a parlament is gyengül, és ez az állampolgárok szintjén pedig a költségvetési megszorításokban, kurzításokban öltestet. Tehát nagyon mélyreható, fájdalmas aggájaink vannak. Az Európai Parlament, egyre, az Európai Unió egyre inkább egyfajta minimalista megközelítésben érvényesül, egyfajta minimalista koncepció, minimalista költségvetéssel az, ami kialakulni látszik, és mi pedig engedünk. nem, nem, és ha, ha pedig engedünk, akkor a leggyengébbek hullanak ki először, nem tudnak túlélni. Egy költségvetési törpévé válik az Európai Unió, magára hagyja állampolgárait, és azokat is, akik megpróbálják Európát elérni, így vagy úgy. Humanitárius válságon megy keresztül Görögország, aztán ott van a Lampedusai tragédia. Nagyon szomorú képet nyújtanak mindezek az események az Európai Unió helyzetéről, a jelenlegi helyzetről. Úgyhogy szerintem súlyos felelősség terheli a parlamentet is ebben a tekintetben. El kell döntsük, hogy elfogadjuk-e ezt az MFF-et így vagy sem, ám ez, mint mondottam, gúzsba köti az embereket, ez a többéves pénzügyi keret. És ha elfogadtuk, nem tudunk visszafordulni már majd. Merci, Alda. Köszönöm, Alda. Egyértelműen kifejtetted a frakciód álláspontját, és sok szempontból sok szempontból sokan egyetértünk veled. Most már azonban tényleg eh, a késés ellenére neki kell látnunk a szavazásnak. Eh, Szerencsé szerencsés eh, a napirend szempontjából azonban sajnálatos az Európai Unió szempontjából, megrövidült a listánk. Azt javaslom, hogy a 20-as napi rendi ponttal kezdjük a szavazást. Az e- Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizációja, Comunidad Valenciana, Spanyolország. Kérelme, Plenkovics úr az előadónk. Ugye mindenki vegye elő a szavazólistáját, én személy szerint nem találom az enyémet ugyan. A Plenkovics jelentés. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Monsieur Plenkovic ne veut pas voter sur le rapport Plenkovic. Plenkovic úr nem akar szavazni a Plank Plenkovic jelentésre. Alors on peut voter. Il y a une série d'amendements des mêmes auteurs. Ugyanazok a Bereszasszony és társai benyújtottak több módosító indítványt is, amelyeket támogatta az előadónk. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, Szavazhatunk blogban ezekről? Nem? Aj, aj, aj. An. melyiket vennéd ki a blogból? Az egyes kettest. Egyes kettesről akkor blogban szavazzunk. Mellette. Ellene. Négyen. Tartózkodik valaki? Elfogadtuk. Blogban a 3-as, 4-es, 6-ost mellette, ellene. Hartong úr egyedül tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, mindenki, aki nem liberális, tartózkodik. Hartong úr, nem fogadtuk el. Nyolcas, ellenzi az előadó, ki van mellette, a frakció, saját frakció nem. Ki van ellene? Mindenki más tartózkodik, nem fogadtuk el. Záró szavazás elektronikusan. On peut voter électronique euh, Vote command. Attendez, attendez, ça marche pas, ça marche pas. Vous affolez pas, la machine a changé et ça marche plus. Et... Működik, nem működik?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 Tout le monde a voté, nous sommes... Na, szavazzunk akkor. Egy valaki még nem szavazott. 21 van, és csak 20 szavazatunk. Mindenki leadta a szavazatát. 20 sza mellette, egy valaki ellene, senki sem tartózkodott, gratulálunk az előadónknak. Bravo, Plenkovics úr. Mi a következő? Jut a Haug jelentése. 21-es. Az Európai Unió vasúti ügynöksége, az ilyen rendelet hatályon kívül helyezése. Tehát vasúton utazunk. 3-as, 4-es blogban mellette, ellene egy valaki tartózkodik, elfogadtuk. Aztán ötös, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Két módosító, egyes kettes mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Zárószavazás elektronikusan, ha még mindig működik a gépünk. Voté, voté, voilà, tout monde a voté. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, 21 arányban elfogadtuk tartózkodás nélkül. Gratulálunk Juta Haugnak mi következik? Juta, igen, szót kérsz, parancsolja. Tudom, hogy kicsit szokatlan ez, ám éppen most vitattuk meg még egyszer az itre kapcsolatos meggondolásokat, és azt javaslom az egyik részét illetően a szóbeli módosítónak, hogy még egy szóbeli módosító szülessen a hatos bekezdésre vonatkozóan. A bekezdés maradna úgy, ahogy van, csak az utolsó mondathoz hozzáfűznénk, hogy megvitassuk azt a lehetőséget, hogy vagy felállítunk egy titkárságot, vagy egy olyan testületté alakítjuk, amely átfogó hatáskörrel bír a független európai intézmények és a tagállamok körében. Tól függetlenül. Tudom, ez egy kicsit ö, ö, ismétlésnek tűnik, talán, de talán remélem, hogy mindenki érti, hogy mit jelent, és fel tudunk állni e módosító mögé. Tehát a másik lehetőség az lehetne, hogy tényleg egy független ügynökséget hozunk létre a berekből, de ehhez tenni is kell valamit. Très bien. Donc vous proposez un amendement... Rendben, szóbeli módosítás a hatos bekezdéshez. Jó, akkor a módosítók után fogunk előszavazni. Tehát Geyer úr módosítója egyes számot viseli. Ezzel a szobori módosítóval mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Aztán három trautman módosító következik, blogban szavazhatunk? Úgy hmm, látom, hogy nem jó rendben. Kettes mellette. Senki. Szegény Katrin. Nagyon kemények a szocialisták ma. Hármas módosító mellette. ellene. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Donc c'est l'amendement 2. L'amendement... Tehát a hármas módosítóról szavazzunk. Elektronikusan. Természetesen. Tíz-tizenegy arányban elvetettük. A bal oldalán megbuktattak Trautmann asszonyt. Négyes módosító mellette. Senki. Megint senki. Jó. Jó, mindenki más ellenet vagy tartózkodik, rendben. Nem fogadtuk el. Szubeli módosító Utah A hatos bekezdéshez hozzáteszi azt, hogy Transforming BEREC to a body of actual comprehensive real competencies independent of European institutions and member states. Tehát, hogy a BEREC ilyen hatásokat kapjon. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodik. Egy valaki ellene, senki sem tartózkodott. Elfogadtuk. Jó, rendben.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 egy tartózkodás. Igazi győzelem. Aztán van még egy szavazás. Azt javaslom, hogy szavazzunk. A koordinátorok is jóvágyásukat adták. A 9 pontról lenne szó. Az Európai Szociális Alappal kapcsolatos véleményünk, hogy kiegészítő támogatást kapjon három tagállam. Véleményről szavazzunk. A hetés, a, a hetes és az MFF csomag részét képezi. Tehát a Kobu részéről november 5-én délután fogunk szavazni, és aztán november 19-én a plenárison. Ugyanakkor véleményeznünk kell a jogi alapot a Regi szakbizottság számára, és természetesen időben kell szavaznunk ahhoz, hogy a Regi időben szavazhasson, ahhoz, hogy eh, a DAP 7-es Reimer Bőge e, az előadónk, Szidónia próbálja e, távolétében átvenni a helyét, de mivel nincs módosító, ki támogatja, ki van ellene, egy valaki tartózkodik, akkor elfogadtuk. Gratulálunk Reimernek. Sidóniának és Reimernek, hogy pontosabban fogalmazzak. 23-as, 24-es napirendi pontokra lépünk tovább. Transferek, átvitelek vagy átcsoportosítások. Giovanni. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Két átcsoportosítási kérelem van. 22-es, Nos, az egyik kérés arra vonatkozik, hogy a 2003-as költségvetésből az előcsoportosítási alapból a, fe, a ö, intézményfejlesztési ö, fejeze, vagy sorba kerüljön át ez, a, ez az összeg. Ez fájromra vonatkozik. Nos, a korábbi, ehhez, ehhez ez, ez egy 18 milliós átcsoportosítás is támogatni tudom, illetve kérem, hogy támogassuk. Másikról is beszéljek? Igen, igen, mind a kettőt. A 27-es átcsoportosítása következik. Ez a Comunidad Valenciánára, valenciai közösségre vonatkozik. A spanyol hatóságok azért kérték ezt, hogy azon 300 elbocsátottnak a segítségét, vagy támogatást nyújtani, akik nem fémalapú ásványok kibányászásával foglalkozó vállalatokban vesztették el, vagy innen letek elbocsátva, elveszítették állásukat, és ezeknek a személyeknek a ismételte munkaerőpiacra való jutásához kéne ez a támogatás. Oui, exactly. Oui, c'est en fait euh, ce second le, le... Csodás. A, a Plenkovics jelentés következménye ez a második 27-es átcsoport, és ez 22-est kitámogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk a 27-est mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tehát pontos az eredmény, mint Plenkovics úr es, jelentése esetében. Köszönjük Giovanni. A többi fejezete kapcsolatban Eider creo que necesiten grandes detalles. Simplemente decir que para el tribunal. Köszönöm szépen, és fogok sokat beszélni. A, a bizottság két a csoportosítás kérzeit 150 milliót kér, a másik 56, utána pedig van egy 70 milliós átcsoportosítás. Ezek egyáltalán nem kis átcsoportosítások, a jelentéstevő nem tud itt lenni, de ő támogatja ezt a kérdést. Egyébként van még plusz információm, de szerintem minden, mindenki tudja, hogy miről beszélünk, tehát ezt nyilván lehet támogatni. Jó, euh, Je vous propose de voter par institution quand même. Azt javaslom, hogy intézményenként szavazzunk, a különböző intézményekről pedig blogban. Ötös és hatos a bírósága kapcsolatban mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Aztán az 1-es, 2-es és 3-as átcsoportosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Köszönöm Eidernek, ezzel a szavazás végéhez értünk, és a tízes napi rendi ponttal folytatjuk. Maria Carvalho két jelentése Kopernikus program. Um, Köszönöm, elnök úr. A Kopernikus a GMIS globális monitoring program utódja, nagyon hasznos programnak értékelhető, amely különféle információ és data, adatforrása lehet, és hozzájárul például a környezetvédelméhez, a klímaváltozás elleni harchoz, a polgárvédelemhez, biztonsághoz, közlekedés ellenőrzéshez és szervezéshez. Úgyhogy nagyon sok felhasználása van ezek, ezek az adatoknak, és nagyon sok KKV szempontjából is rendkívül fontos, amelyek felhasználják ezeket az adatokat és, és alkalmazzák ezeket. Nagyon fontos program ez az űrkutatási programban. A Copernicus van egy az egy A címsoron egy saját tétele 3,78 millió euró, vagy 4,99 millió euró a mostani időszakban. Az Európai Bizottság mostani javaslata az csak az új MFF tárgyalásának lezárása után lép életbe. Az összeg rögzített, véleményemben három tételt, három gondolatot hangsúlyoztam. Az első tükrözi a, az MFF-el jelentésben tükröződő álláspontot, tehát annak fontosságát, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsunk ennek a projektnek, még a többi egy abban szereplő program is kapjon támogatást. A Kopernikus átcsoportból való átcsoportását és a lehetőségét is fenntartva. Aztán a nemzeti kötelezettségvállalások, melyek az MFF plafonok alatt levő marzsok, valamint a saját források plafonja alatti tételekből lehessen finanszírozni. El kell kerülni jövőben a túlköltekezést, és a költségek ellenőrzése az átláthatóság érdekében különféle kategóriákba kell lebontani az egyes projektek szerint a Copernicus költségvetését. Harmadsorban pedig az Európai Parlament komolyabb szerepet kell játszom, a felügyelet és ellenőrzés tekintetében a program végrehajtása során. Az Európai Bizottság meg kell adjon időben minden releváns információt a program végrehajtásával kapcsolatban, különösen a kockázatkezelés, a költség és teljesítmény tekintetében. Ez a három pont, amelyet kiemeltem volna az anyagomból. Köszönöm. Merci, Madame le rapporteur. Köszönöm, előadó asszony. Minár úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr! Kedves kollégák! Néhány dolgot én is szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A lehető legjobb biztonsági szint a programon belül az elérendő célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy az Agnos és a Galileo infrastruktúráját a lehető legjobban kihasználjuk. Egyébként ezek hasna, hasna, hasonlatosak a Kopernikushoz. Sokan nem értik, hogy az Európai Uniós űrprogramnak mekkora jelentősége. Ez is megerősített abban a hitemben, hogy a jövőben Jobban kell tájékoztatni az embereket arról, hogy mindennapi életünkben milyen szerepet kap az űrprogram. Csak így győzhetjük meg az embereket, az európai polgárokat arról, hogy érdemes ilyen célokra közpénzeket fordítani. Az Európai Bizottság feladata lenne ez támogatom a jelentéstevő abbéli erőfeszítéseit, hogy a tájékoztatás javítsa, illetve javítsuk, illetve az Európai Parlamentet is be kell vonni a megvalósításba. Egy módosítónak is szerzője vagyok. Ennek az a ennek a módosítónak, hogy a parlament, a parlament kapjon beszámolót a különböző átvilágításokról, az Olaf véleményéről, stb. stb. Tehát ezen jelentésekre számít a parlament. És szeretnék végül köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon jó volt az együttműködés. Donc, euh, Madame Carvalho a Köszönöm, kedves kollega. Nyilván Carvalho asszony fejegyezte hasznos jav javaslatait. és ezzel ezt a dossziét egyelőre lezárhatjuk, egyelőre nem szavazunk, mondanám sem kell. A módosítók benyújtásának határide. Jaj, nem, bocsánat, annyi eszentnek is meg kell, hogy adjam még a szót. Ann? Köszönöm szépen. Egyetértek nagyban azzal, ami az űr szakpolitikával kapcsolatban és annak fontosságával eh, kapcsolatban elhangzott. Egy kérdésem van az a Kavályó asszonyhoz intézve. Igaz az, hogy IGMGS része a, a űrpolitikának, csak úgy, mint a Galileo, ugyanolyan sajátságokkal bír részben. De amikor a túlköltekezésekről beszélünk, az a benyomásom, hogy ez a program inkább hasonlít egyfajta projekt ö, halmazhoz, kis projektek halmazához, és múltban nem láttunk túlköltségeket, és hát a garanciát is kaptunk arra, hogy az évben nem fordul elő, hiszen nagyobb rugalmassága ezen halmaznak, jobban tudja jobban tud igazodni a költségkeretekhez. Nem olyan, mint a Galileo, ahol sorokba szorítanak és azt mondják, hogy adj még pénzt, vagy, vagy elvész, amit eddig beletettél. Tehát egy kicsit más itt a, a, a szerkezete a, a projekteknek, a programnak, Legyünk tehát körültekintőbbek, ne féljünk annyira a túlköltekezéstől itt, mert nem láttunk a múltban ilyet, és kaptunk garanciát arra, hogy nem is lesz ilyen a jövőben. Ö, nem kell, hogy úr, Köszönöm. Kárvályó asszony szeretem válaszolni erre? Thank you very much. Köszönöm. Üdvözlöm. Árnyék előadó nőm javaslatát hogy amennyire lehetséges, használjuk ugyanazt az infrastruktúrát a Galileóra is, és a, a, mármint a, a közvélemény tájékoztatására. A Kokubu-nak adott információ az Olaf részéről arra utal, hogy van bizonyos információs csatorna már az intézmények között. De ezt lehet erősíteni. Egyetértek azzal is, hogy itt nem ugyanaz a helyzet, mint kockázat szempontjából, mint a Galileóban vagy az ITER-ben, mert itt kisebb projektekről van szó, tehát eh, ezért írtunk be módosítókat, hogy biztosítsuk azt, hogy ne legyen túl költekezés. ne kelljen az Európai Parlament számára fontos programokból áttenni pénzeket, mint a Horizont 2020 vagy, az, vagy a KKB programok. Tehát inkább ezeket próbáljuk védeni, de tény, hogy a kockázat sokkal alacsonyabb, mint a Galileo Vizitel esetében. Merci bien. Donc, euh, je... Köszönjük szépen akkor tehát. Lássuk a menetrendet. Kárvályó jelentés módosítók benyújtásának határideje 21-e euh, 12 óra. 14-én igen, 11-én. Szavazunk nem, ötöd, nem ötödikén, az ITRE 28-án és a plenáris szavazás időpontja még nem került meghatározásra. Aztán lássuk a 11-es napirendi pontot, még egy Kárvályó jelentés, az ő megfigyelés és nyomakövetés támogató program. Parancsoljon Kárvályó asszony! Eh, Köszönöm szépen! Ez is egy nagyon fontos téma. Olyan program ez, amely arra törekszik, hogy független európai űrmegfigyelést és nyomonkövetést dolgozzunk ki. Az űrbeli infrastruktúrák egyre ö, nagyobb eséllyel fognak összeütközni, ezt kell elkerülni. Egy nagyon komoly költségvetést szentek erre a költségvetés erre a bizottsági javaslatra. A létező tagállami infrastruktúrák hálózatáról van szó. 7 év alatt 70 millió. Ez végül is elég szerény összeg. Ilyen nemes célokra, de fontos dolog ez mégis, fontos dolognak tartom, hogy legyen űrmegfegyelés, és az űrben az űrbéli infrastruktúrák összeütközését el kell kerülnünk. Tehát ez is az űr programok része. Itt az a kérdés merül fel, hogy a jogszabály alkotási tervezetben tehát a jogszabálytervezetben nincsen konkrét összeg, a maximum eh, elviekben 7 év alatt 70 millió, ez benne van a bizottság indoklásában. A másik kérdés, az itt nincs kifejtve, tehát honnan lesz majd erre pénzünk, honnan származik a pénz? Erről ezzel kapcsolatban is kell egy módosítót írni. A Galileo és a Kopernikus a legfőbb források, hiszen alapvetően az űrprogramunk biztonságát kell szavatolni. És ugye itt a kutatásról is szó van. A űrkutatáshoz is kapcsolódik ez, és hogyha kutatásról van szó, az, akkor viszont a Horizont 2020-ból is el lehet csippenteni, illetve a biztonsági alapból is, de a költségvetés legnagyobb része a Galileóból és a Kopernikusból származik. A jogszabály tervezet nem foglalkozik azzal, hogy pontosan hogyan oszlik majd meg a költségvetés a különböző alfeladatokra, a szenzorok hálózatának kialakítása, az adatfeldolgozás, illetve a felhasználóknak tett szolgálatok, a három legfőbb feladat, feladat és ezekre a célkitűzésekre kéne egy plafont megszabni. Tehát 7 év alatt 70 millió lenne a költségvetés, a módosító, egy módosító szólna arról, hogy honnan származik a pénz, és egy másik módosító pedig arról, hogy a végrehajtás során hol fog megjelenni ez a pénz. Köszönjük előadasszony Minár úr. Volt ještě poznámek. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevetélem lenne ezzel a témával kapcsolatban. Örülök ennek a javaslatnak úgy vélem, hogy az Európai Bizottság ezzel egy újabb lépést tesz afelé, hogy az Európai Unió nagyobb lendülettel vegyen részt az űrbéli tevékenységekben. Az űrprogramok azért fontosak, mert a gazdasági fejlődést is segítik, illetve a versenyképességhez is hozzásegíthetnek. Szükséges ezt a lépést megtenni annak érdekében, hogy a létező és a jövőbeli európai műholdakat megvédjük, hiszen csökkenti annak a veszélyét, hogy ezeknek a műholdaknak baja essen. A szolgáltatást EU-s alapokból kell finanszírozni. A felhasználóknak és az Európai Uniós programoknak kell tehát ezt finanszírozni, és természetesen a tagállamok majd hasznát látják ennek. Három módosítót terjesztek, terjesztettem be a jelentés tevő véleményét kiegészítve. Elnök, köszönöm szépen, akkor jó az együttműködés. a Költségvetési Szakbizottság tagjai között. Ennek nagyon örülök. És ez a jelentése kapcsolatban, mint az előző kapcsolatban is, és Minár is kétszer elmond, elmondta, ugyanaz a ütemterv, november 14, amikor szavazunk, és utána november 28-án kerül ez a plenáris elé. 12-es napi pont. Darden úr nincs itt a körünkben, de Ivaj Lokálfin helyettesíti. Ő fogja bemutatni az uniós tagállamok felkészültsége az új kohéziós politikai programozási időszakának hatékony és időben történő megkezdésére című jelentés. Nagyon fontos téma. Euh, Köszönöm szépen. Frederik Derden kollégám nevében szeretném tájékoztatni önöket az ő véleményéről. Felolvasom az ő anyagát. Fontos, hogy hangsúlyozzuk ebben a véleményben azokat a javaslatokat, melyek segítenek bennünket abban, hogy a kohéziós politikák végrehajtását javítani tudjuk a tagállamokban. A június 27-i politikai megállapodás az MFF tárgyában 2014-20-ig bizonyos prioritásokat határozott meg. Annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan lehessen minden az új kohéziós politika végrehajtását, mindenféle késlekedés nélkül. Tudnék, utóbbiak torlódást okozhatnak a programidőszak végének, feltorlódhatnak a kifizetési igények. Teljesen világos az, hogy a már most is nyit fennálló ralok és, és elmaradások tekintetében és fényében azt kell látnunk, hogy ez a kohéziós politika finanszírozása kétharmadára felöleli. Ezért kell a végrehajtási késedelmet csökkenteni, hogy ez ne blokkolódjék a kifizetések hiánya miatt. Az önkormányzatokat is be kell vonni az előkészítő szakaszban is már helyi menedzsmentre is támaszkodva a végrehajtás egész folyamatában a multilevel governance elvének megfelelően. Tehát szinergiákat kell létrehozni az Európai Uniós költségvetés, a tagállami költségvetés, meg az önkormányzati költségvetések végrehajtások között. Az Európai Bizottság kell jelzése legyen arról, miképpen lehet megerősíteni az EU költségvetés szerepkörét ebben az összefüggés rendszerben, rendszerben az önkormányzatokat is ösztönözve az innovációra. Mi a makrogazdasági feltételrendszer ellen vagyunk, és a teljesítményi tartalékok ellen vagyunk. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy az Európai Bizottság és a tanácsalomok is kell, hogy egyszerűsítsék a hozzáférést a forrásokhoz, egyszerűsítsék azokat a szabályokat is, amelyek a pályáztatásra vonatkoznak, és egyszerűsítsék a pénzügyi ellenőrzések rendszerét és rendtartását. Ezek azok a pontok, amelyek Frederick Derden lejegyzett, elnézést kért, hogy nem tudott eljönni. Barozó elnök úrral utazik Liesbe. Köszönöm. Köszönöm ezt a mm, felvezetést, Iváló. Más nem kér szót? Rendben? Elnézést, elnézést, nem láttam. Kozlovszki úr itt a szélen. Dziękuję, panie przewodniczący. E, uważam, że poseł Dar... Köszönöm szépen, elnök úr. Darden úr nagyon fontos szempontokat vetett fel. A reginek is mindenképpen utalni kell majd ezekre, vagy foglalkozni kell ezek, foglalkoznia kell majd ezekkel a kérdésekkel az szavazásban. A több szintű kormányzás léte nagyon fontos a kohéziós politikában. Egyetértek azzal, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat teljes mértékben be kell vonni a programok megvalósításába ától cettig, és az értékelést is magában foglalja ez. Tehát a helyi és regionális önkormányzatoknak az összes lehetséges támogatást meg kell adni, hogy könnyen legyen, könnyebb legyen számukra a különböző projektek finanszírozása, illetve társfinanszírozása. A pénzügyi gazdálkodás nem szabad, hogy káros hatással legyen a helyi és regionális önkormányzatok pénzügyi állására. A lengyel kormány javaslatainak megfelelően úgy vélem, hogy garanciát kell vállalni a kedvezményezettek kezdeményezetek részére garanciát kell ajánlani, és hogyha ezt megfelelően használjuk ezt az, eszk- ezt az eszközt, akkor az mindenképpen csak növelheti az átláthatóságot. Donc, je rappelle... Köszönöm. Ami a Darden jelentést illeti, nagyon hasonlít a menetrend a kárvájó jelentéséhez. A módosítók benyújtásának határideje 21-e 18 óra, a szabizottságunkban 11-én szavazunk, a Regi pedig 28-án, a plenáris szavazás eh, időpontja eddig még nem került meghatározásra. Köszönöm Iványlónak. A 14-es a 13-as, 14-es pont van még hátra. Az egyik a Gaboni Köztársaság és az EU közötti halászati megállapodás, másik pedig ugyanez, csak a marokkai királysággal. Mindkettőnek az előadója Alfonzi úr, távolítében Isabel Durand. Isabel Durand a belga királyság részéről veszi át Alfonzi úr helyét, aki nincs közöttünk, nem tudott itt lenni ma délután. Ami Gabont illeti, ez a korábbi halászati megállapodás megújításáról szól, három évre szólna. 4,1 millió támogatást jelent ez Gabon szemára, rehabilitációs célokra, és lehetővé teszi, hogy ezért cserébe az uniós flotta ezeken a vizeken halászon. Alfonzi úr úgy érzi, hogy az európai hajókra vonatkozó szabályokat betartását valóban garantálni kell, és Et donc nous recommandons finalement que notre commission émette un avis. Tehát azt szeretnénk, hogyha a szakbizottságunk is pozitívan véleményezné a halászati bizottság felé ezt, a október 22-a mozisítók benyeltudásának egyre Köszönjük! Gabon. Ez volt tehát a gaboni megállapodás. És akkor folytassa Marokkóval, elnök úr, igen, parancsolj. Suite à l'échec du protocole précédent auquel le Parlement avait refusé, vous vous en rappelez, de donner son assentiment, pour un certain... Talán önök is emlékeznek, hogy a parlament több okból visszadobta az előző ö, megállapodás ö, tervezetet, a költségelemzés negatív egyenleget mutatott, illetve a nyugat-szaharai kérdést sem vették figyelembe, amely területet Marokkó ellenőrzés alatt tartja. Az új bizottsági, Európai Bizottsági Javaslat kevesebb európai hajóra terjesztenék ezt a megállapodást, ugyanakkor a többi kényes kérdést megnyugtató módon nem rendezik ebben. Például Nyugat-Szahara kérdésben a parlament jogi szolgálata egyáltalán nem mm, győzött meg minket arról, hogy nyugat-szaharaiakkal bármiféle módon egyeztettek. Ami pedig a költségelemzést illeti, eh, egy független értékelést kértünk, amely arra a következtetésre jutott, hogy negatív a költségelemzés, tehát az új megállapodásban igazából eh, nem látjuk semmiféle mm, okát annak, hogy miért javult volna meggyőzően a helyzet, vagy miért javulna a költség eh, hatékonyság. Jelentős összegről, 120 millió euróról beszélünk ugyanis, ezért Alfonzi úr egyáltalán nincs meggyőződve erről. Igazából nem érinti a mi szakbizottságokat, de a, a bizonyos halálományok túlhalászásának veszélye fennáll. A közel múltban a marokkói vizek halálományával, illetve a nyugat vizek halálományával kapcsolatos tanulmány eredménye alapján Alfonzi úr azt mondja, hogy negatívan véleményezzük ezt a javaslatot. Très bien. Donc, euh, en résumé... Rendben, köszönöm összefoglalva tehát. Alfonzi úr Gabon ügyében pozitív ajánlást tett, Marokkóval kapcsolatban negatív ajánlást. Úgy látom, hogy senki nem rajong annyira a halászat kérdéséért, hogy szót kéne ezen a ponton. 22-e dél 12 óra módosítók határa, de mindkettő jelentés ügyében 14-én szavazunk mi, 27-én pedig a Hászlati Szakbizottság. Jó rendben. Azt hiszem, hogy ezzel a napi rend végére értünk. Köszönöm. Ezzel az ülést berekeztem.